jóváhagyása előtt nincs megjegyzés, jóváhagyjuk őket. Holnap, ö, október 22-én 9-kor 1 óráig és 3-tól 5 óráig folytatjuk az ülést. Nyilvános a napirend az interneten. Köszönöm szépen, ezzel lezárom az ülést.